Good morning everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ha egy, mindenki helyet foglalt, elkezdhetjük a szavazást. Remélem mindenki magával hozta a szavazókártyáját. Okay, everyone's ready. Rendben, mindenki készen áll? Hölgyeim és uraim! Would you please take your seats? Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. So the first, uh... Az első jelentés, amelyről szavazunk, a belet jelentés, a villamosenergia belső piacáról. Ez egy átdolgozás együttdöntési eljárás keretében. 87-es módosító az első, ki támogatja, ki ellenzi, ellenőrizzük. The vote is up. Megnyitom a szavazást. And the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 101-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. The vote is open. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 106-107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 111-esről, megnyitom a szavazást. And Lezárom. Elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 115-16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 146 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő 224 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 226 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 227 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ket ellenőrizzük a 227-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 228 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 229 mellette ellene tartózkodás elutasítva 2.30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 270-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 271 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 284 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 283 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 283-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 285. Mi van? Mi, mi a helyzet, Margot? 285 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 318 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 319 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 320 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 322 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 323 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 323-as. The vote is open. Megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom. Elutasítva. 324 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Horizontális módosító. 329 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 325-26 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 327 mellette ellene, ez ugyanaz, elnézést, nem láttam, hogy a következő oldalon folytatódik, 3.30, erről szavazunk? Nem. 333, 334 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 338, 39, 340, és így tovább. Blokkban, ez egy hosszú blokk, nem fogok mindent felolvasni, de megtalálják a listán, tehát két támogatja ezt a blokkot, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig következik a három 166-os. 365 mellette, ellene, ellenőrizzük a 365-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene. A 36-osról szavaztunk, elfogadtuk, úgyhogy jön a 37-es. Ki támogatja ezt? Ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Blogban szavazunk a 368-tól a 371-ig mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ezt a blokkot. Szavazunk blokkban, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 372. Mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 373. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egy újabb blokk következik és a 40-esnél van egy szóbeli módosító. Valakinek van egy kifogása a szóbeli módosító ellen, nem? Akkor a szóbeli módosítóval együtt szavazunk erről a blokkról, amelynek első eleme a 38-tól a 42-ig mellette kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 374 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 374-est, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Van valaki, aki nem szavazott. Valaki nem szavazott. Hiányzik egy szavazat. 375 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 375-öst. Megnyitom a szavazást. Most mindenki szavazott. Elfogadva. De nem volt olyan szoros az eredmény, mint az imént. 370, egy új blokk, a 376-tól 378-ig mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 44-es okafogyottá válik, 379 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Három mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 382-est. Megnyitom a szavazást lezárom, elfogadtuk. 383-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 384 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 385 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 387 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 388 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 389 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Blogban szavazunk a 390-től a 92-ig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48. Ellenőrizzük a blokkot, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 396 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 394 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 395-ös 397-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 421 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 422 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 423 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 424 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 424-est. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 425 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 426 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 427 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 427-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 428, 29. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 430 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 431. Ellenőrizzük a 430-at. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 431 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 432 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 433 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 434 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 434-et. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 4.35 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 4.36 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 4.37 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 4.38 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 439, 440 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás F utasítva 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 65 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 66 mellette, 67 nem látom itt, hogy okafogyottá válna. 67, tehát mellette kiszavaz, el, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 73, 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 76 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 76-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 77 mellette ellene kiellezi a 77-est, mert elfogadtuk. 77-es. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, mellette kiszavaz, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 80-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 80-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 86 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, elektronikusan szavazunk, a szavazás következik, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleménytervezetet. Azt mondják, hogy a nyolcas kompromisszumot elutasítottuk, de elfogadtuk valójában. We move to another. Következik egy újabb szavazás. Egy újabb jelentés. Nézzük, hogy melyik lesz az. Köszönöm szépen. Pável Poc úr jelentése, közös szabályok, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, Huha. Azt hiszem nem jól láttam. Persze ellenőrizzük, Nézzük meg akkor az egyes kompromisszumot, tehát a villamosenergia belső piacára vonatkozó szabályokról van szó, ez a jelentés, és most akkor le is zártam közben az ellenőrző szavazást, elfogadtuk. Tízes kompromisszum ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A kettes kompromisszumról megnyitom a szavazást. egyre többen vannak a néppárti szavazók, valaki vegye ki a kártyáját most, most jó lesz. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ezt elutasítottuk, úgyhogy az azt jelenti, hogy egyenként szavaznunk kell 124-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadt. 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette, ellene, ellenőrizzük a 130-ast, megnyitom a szavazást. And it is close. Lezárom. Elfogadtuk. 132. Nem, mert ez okafogyott lesz. A 134-es, 135-össel folytatjuk együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 140 mellette, ellene, Ki van mellette még egyszer? 140. Ellene? Tartózkodásra utasítottuk. 141 mellette? Ellene elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom. The vote is open. And is closed. Adopted. Lezárom, elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom. Elutasítottuk. Úgyhogy szavaznunk kell külön-külön 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140 ellenőrizzük. Jó, a 145-öst ellenőrizzük, megnyitom. And it's closed. Lezárom. Szerencsém volt, elutasítottuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 147 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 7 mellette,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 ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 200 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 201 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 202 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 15-öst. Nem láttam a kezeiket világosan. Le, megnyitottam közben, és le is zártam. Elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 206 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Most a szövegezésről szavazunk, ugye? kérdezi az elnök asszony. A 205-ös esetében, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 204 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 209 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 207 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 208 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 210 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 211 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene Hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2.12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2.13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2.14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2.16 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 217 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 218 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 219 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellett, 17 és 220-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 221 mellette ellene tartóz... Hát ez nem világos, 221 ki van mellette Elfogadtuk, köszönöm. 222 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Itt az elfogadott kompromisszum által lefedett módosítók vannak, 233 mellette. Ellene. tartózkodás elutasítva, 234 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 235 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 236 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20 mellette, ellene, ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 237 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodás elutasítva. hat mellette ellene tartózkodás elutasítva, 257 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 259 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 260 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 261 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 262 mellene, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, elfogadtuk, 263 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jöhet-e az ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 277 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 278 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 279 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 280 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 281 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 282 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 283 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 284 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 290 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 291 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 292 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 293 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 294 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2 hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 298 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 299 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 300 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 301 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 302 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 303 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 304 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 306 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 305 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 307 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 308 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 310 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 311 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 309 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 32 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 33 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 34 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene. Ki van ellene? Tehát az 52-esnél tartunk. Jó, akkor ezt elfogadtuk. 53 mellette. Jó, ha ellenőrizni akarják, ellenőrizzük az 52-est, megnyitom a szavazást. Lezárom, és elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 62 mellette, ellene, ellenőrizzük a 62 es megnyitom a szavazást. Ah, it was a delay in hands, it's adopted. Úgy látom, csak később emelték a kezüket, elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette ellene ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom a szavazást. And it's closed. Adopted. 67. Lezárom, elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 70 99-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 99-est. Megnyitom a szavazást. Ah, change. It's adopted. Lezárom, és elfogadtuk. A 99-est elfogadtuk. Akkor milyen hiba volt? Yeah, that's why I said to check because I én ezért mondtam, hogy ellenőrizzük, mert úgy tűnt, mintha fordítva lett volna, de most már elfogadtuk. Most akkor az így módosított szövegről következik a végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Now we vote on the role. Most pedig a régiók és városok szerepéről szavazunk a COP21 keretében létrejött éghajlatváltozásról szóró párizsi megállapodás végrehajtásában. Zsil Párnyó az előadó. Népszerinti szerinti szavazást kértek a 17-es és a 96-os módosítókról, de ezt visszavonták. Egyes módon kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes nem. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenhárom mellette, ellene, 13-as ellene, néhányan vannak, de nem elegen, úgyhogy elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18 18 mellette. Jó, jó, ellenőrizzük akkor a 17-est. Számomra nyilvánvaló volt, de hát nem baj, azért lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 18 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodásra utasítottuk. 33 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 34 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ha 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 58, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 59, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 60 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodás ellene kiszavaz a 71-esnek, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77, 3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79, 78 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 86 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 90, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 91, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 92 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 96 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 96-ost. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 47 mellett, 97 mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 100 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 101 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 111-est. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 112 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 113 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 114 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, záró szavazás elektronikusan megnyitom.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 akkor beszélek addig, amíg néhány kolléga kimegy a teremből, de szeretnék hatékony lenni. Magas szintű konferencia Afrikáról ez lesz holnap, november 29-én, mondja az elnök asszony. Nagyon magas szintű Európai Uniós és afrikai felszólalók lesznek a közhivatalokból és a magánszektorból is. Kettőkor kezdődik ö, délután, és nyolcig tart. Az egyik kerekasztal célja a fenntartható és inkluzív fejlődés és növekedésre való pénzgyűjtés. Természetesen ez az érdekünkben áll. Aztán lesz egy munkacsoporti ülés a közegészségügyi programok lehetőségeiről és korlátairól. Ezt Szobáldát Cabezon társelnökli, ez is holnap lesz, de 10-től 12-ig. Minden képviselőt szeretettel várnak. Aztán a dossziéjukban található az óceán konferenciáról szóló misszió, vagy konferencia, ENSZ konferenciáról szóló beszámolója missziónak, aztán tárgyalások a kibocsátás kereskedelmi rendszerről, ideiglenes megállapodásra sikerült jutni a negyedik fázisról. Aztán van egy csomag, ami a piaci stabilitási tartalékkeretet 2,2%-kal megnöveli, az ágazatok közi korrekciós faktor alkalmazását próbálja elkerülni ez az új dokumentum, kivév és kivétel a távfűtés. 0,3 és 1,6 százalék a két benchmark. Az innovációra egy 106 milliós keretet sikerült elkülöníteni. A szilárd fosszilis üzemanyagokról szóló dokumentum is megtalálható az önök doxiéjában, illetve a széntől függő régiók átalakításának a lehetősége az erre vonatkozó modernizációs alap a kap 5%-át kapja, aztán világosabb kritériumok a projektek számára, amelyek a 10C cikk derogáció alá esnek, illetve a szállítási és hajózási kibocsátásokról szóló dokumentum is a dossziéjukban található, valamint delegált jogi aktus az ICAO Korzia légi közlekedési kibocsátásról szóló dokumentuma. 2 óra 30-kor vendégünk érkezik a WHO-tól, az Afrikáért felelős regionális igazgató nagyon fontos vendégünk van tehát, úgyhogy mindenkit kérek, hogy jelenjen meg 2 óra 30-kor, hogy meghallgathassuk őt. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok!